Meine Damen und Hölgyeim és Uraim, megnyitom a 2014. február 27-én megszakított ülésszakot. Ez folytatódik. A jegyzőkönyv 2014. február 27-éről rendelkezés áll. Van-e valakinek észrevétel ellenvetése? Nincsen. Hölgyeim és uraim, két hónappal ezelőtt a Szaharov díjasunkat elrabolták. Én tartom a kapcsolatot az jogi aktivistákkal és az ügyvédjével. A Dum- Dumában, Damaszkusz egyik külvárosában ö, rabolták el Zajtuné Szaharov díjasunkat, azóta nincsen hírünk róla. Én azt követelem a parlament jelében, hogy Zahar Zajtunét azonnal bocsássák szabadon. Ez a bátor nő a demokráciáért és a szabad Szíriáért harcol a rezsim és a lázadó csoportok egy formán fenyegetik Szíria helyzetét. Nagyon sok nőt raboltak el, kínoztak meg barbári módon, mióta megkezdődött ez a háború, és most az arodiasunk is áldozatul esett. A nemi erőszakot szisztematikusan alkalmazzák a szír társadalom szétbomlasztására, mint fegyvert. El kell ítélnünk ezt a háborús büntényt, hiszen ez az emberiség elleni büntény. Két nappal ezelőtt a nőnapon is foglalkoztak ezzel a témával. Ma gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Unió támogassa azokat a szervezeteket és egyéneket, akik segítik a nőket abban, hogy egy ilyen trauma megélése után újra építhessék az életüket, akik harcolnak a törvénytelenség ellen, és akik dokumentálják az ilyen bűntényeket. Tehát még egyszer követelem a szaharok díjasunk szabadon bocsátását. Most pedig Francesca Baracsú asszony február 28-ától az olasz kormánytagja Klaus Heiner lénne március 1 -e óta az Európai Számvevőszék tagjává vált. Mindkettőjüknek gratulálok a kinevezéséhez, és a négyes cikknek megfelelően a felszabaduló ülést mind a két ülés február 28 és március 1-től dokumentáltuk. A 47-es, a 74-es cikk értelmében elfogadottnak tekintem a megfelelő jogi aktusok aláírását. Most pedig a napirendet illetően fogadjuk el a napirendi pontot, amelyet az eljárási szabályzat 137. cikke értelmében az elnökök értekezlete március 6-án fogadta, senki sem nyújtott be ellenkező értelmű kérést, úgyhogy az ügyrendet ennek megfelelően megállapítom. Most pedig Marinescu úr jelentése, az Európai Beruházási Bank, az EBB 2012. éves jelentése. Ezzel kapcsolatban üdvözlöm Werner Hoyer urat az Európai Beruházási Bankának. Egy most pedig Marinescu úrral szó tessék. Mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană pentru Investiții a beneficiat... Köszönöm, elnök úr az Európai Beruházási Bank alaptőkét 10 milliárd euróval emelték meg, ami könnyíti azt, hogy 60 milliárd euró, további 60 milliárd eurónyi kölcsönt helyezzenek